Dear colleagues, we, we only have a limited... Kedves kollégák, csak korlátozott az idő a szavazásra. 12-kor már trilógusra kell menjen több kollega, úgyhogy haladnunk kéne. Okay. Okay, colleagues, settle down. Kérem mindenki rendező, rendező sorait. Napi rend elfogadása, ha nincs ellenvetés napi rendel kapcsolatban, akkor elfogadnak tekintjük. És az egyetlen lényegi pont ma az európai főügyész posztjának meghatározását tegnap a szakbizottságban 12-kor megállapodtunk arról, hogy ma szavazunk a, az európai ügyész kinevezéséről. Most elismétlem, illetve átfutok az eljárási pontokon, képviselőtársak. Ma a koordinátorok a következőképpen határozták meg. A 14-es cikk szerint 2017 1979-es számú cikk szerint egy 7 éves nem megújtató ciklusra választják meg, választjuk meg a főügyészt. Tudom, hogy mindenki készül a szavazásra, ezt én értem, de kérem, hogy csendben tegyék. Tehát, kérem, hallgassanak. A következőképpen szervezünk meg a szavazást. Mint a február 24-i levélben megfogalmazta Tajani elnök, a jelöltek sorrendjét kell megalapítanunk. A mai koordinátor ülésen az a döntés született, hogy a szavazást titkos papír alapú szavazással urnákba elhelyezve ejtjük meg, és mindenki kapott szavazólapot. Kiosztották a szavazólapokat önök között. mivel nem lehet elektronikusan szavazni, így egy urnát, urnába helyezzük el a szavazatokat, és a 188A szabály és a 181-es szabály szerint 2 és 8 között van azoknak a képviselők száma, akik szavazatszámlázóként szerepelhetnek majd, és ők fogják levezetni. A szavazást három szavazatszámlálót kérek, csináljuk gyorsan. Három önkéntest kérnék. Sargentini asszony és Metzola asszony már jelentkezett önkéntesként. Ki lenne még? Mindenki szeretne szabadászámláló lenni. Úgy, úgy hittem, hogy senki sem jelentkezik majd, most meg túl sokan vannak. Hogy csináljuk? Makovej asszony tette föl először a kezét. Grappini asszony másodikként. Akkor legyen négy szavazatszámlálónk. Makovej asszony, Grappini asszony, Sargentini és Metzola asszony lesz a négy szavazatszámláló. Sok szerencsét kívánok. Hallgassanak meg, kérem, figyelmesen a nevek. A Bonner úr az első, ABC-ben Kövesi asszony és András Ritter a harmadik. A három jelölt nevével ellátott szavazatcirkulákat most kiosztják önök között a teremszolgák. Amikor szavaznak, és ez rendkívül fontos, kérem hallgassanak meg, csak egy jelöltre szavazhatnak. Egy jelöltre szavazhatnak, egy, helyezzenek el egy X-et vagy keresztet mellette, a neve mellett ezzel kijelölve őt. Ha több mint egy jelöltet jelölnek ki, akkor érvénytelen lesz a szavazatuk. Tehát csak egy jelöltre voksolhatnak. És nem veszik figyelembe azokat a szavazatokat, amelyek több mint egy jelöltet jelölnek ki. A titkárság fogja ezeket elhelyezni. Hogy gyorsan és hatékonyan csináljuk, minden képviselőt ide szólítok, a, a pulpitushoz bedobja a szavazatát az urnába, és aztán helyet foglal, vagy elmehet, ha gondolja. Így lehet talán leghatékonyabb megszervezni a dolgot. Azt is megemlíteném, hogy csak a libe tagok és puttagok szavazhatnak, kivételt olyan puttagok esetében tehetünk, akiknek a szavazás előtt a nevét a 200 szabály szerint közölték az ülés elnökével. Tehát van egy listánk, arról kiszavazhatna, ezt ellenőriztük, újra ellenőriztük, mindenki, akit szólítok, e szerint, a lista szerint kap jogot, teljesen átlátható tehát a szavazat menete. Miután minden szavazót megszámoltunk, kihirdetjük az eredményt, és ABC szerinti sorrendben szólítom a képviselőket, alva kezdjük, kezdjük. A titkárság nézte ezt, nézte ezt meg, ne bíznanak bennem. Most hát megnyitom a szavazást, az első szemét kihívom. Ezt meglőzően azonban kérdezem, van-e valakinek kérdése, vagy valami agája, fenntartása? Most egy egyperces kis rövid szünetet tartanánk, mert egy változás adódott a listán. A négy szavazat számláló a végén szavaz le majd. Sargentini asszonyt kérem most, hogy lássa a a szavazatszámlálói teendőket először. Eligible vote at the end. Tehát a négy szavazatszámláló a végén szavaz. And if we could just pause for one second. És ha várunk egy pillanatot még, Just increase the tension. Csak hogy fokozzam a feszültséget. Could I announce the first person? Just a Second, just a second, just a second. I'm sorry, but the, the change was... Pillanat. A, egy pillanat még, mert a változást be kell vezessük a listára. start with you e now.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 Kedves kollégák, bejelentem a neveket a sor sorrendben. ABC szerint haladunk. A, a póttagok nem, viszont nem a, a ABC szerint lesznek majd elsőként. Adamov úr, aki helyett Buszoly úr fog szavazni. Is he here? Sorry, this is all very... Um... Egy kicsit uh, drámai pillanatok ezek. Oké, okay. okay, Martina Anderson. Martina Anderson. Is Martina here? Itt van Martina? Nincs itt. Jerry Batten nincs itt. Heinz Becker, hál' Istennek itt van Heinz. The great moment. Nagy pillanat and uh, substituting for Monica Benova. Monika Benova helyett póttakként Popper úr szavaz. Then we have uh, Malin Bjork. Malin Bjork, itt van? Bjork képviselő. Jó. Mihály Bóni. And then Katerina Cinici. Katerina Cinici and substituting for Daniel Dalton. Daniel Dalton helyett pedig Demeshali úr. Desmaker. Demesmaker. For, for... Demesmaker, pontosabban. Dalton úr helyett. És Dati, Rashida Dati helyett Lavrie úr szavaz. Diaz de Mera úr nincs itt. Frank Engel. Diaz de Mera urat nem pótolja senki. Bocsánat. Diaz de Mera úr helyett Gressle asszony szavaz. My apologies. Uh, the replacement for Frank... E- Frank Enge helyett pedig Lerels úr. Um, the replacement for Cornelia Ernst... Cornelia Ernst helyett pedig Omar G. úr fog szavazni. Tanya Fajon helyett pedig Grappini asszony, aki számláló, de most akkor szavaz helyette. Laura Ferrara nincs itt. Fincs képviselő sincs itt. Romeo Franz parancsoljon. Uh, Kinga Gál is replaced by Gál Kinga urat, asszonyt Muresán úr helyettesíti. Anna Gomes pedig Mamikins úr szavaz. Natalie Grisbeck, kérem. Sylvie Guillaume. Ala Ahu urat Paket úr helyettesíti. Kicsit lelassít tartom, a felsorolást kérik a számlálok, mert torlódás van. So I'll slow down. Lassítok tehát. Sorry, colleagues, because, members have to sign also, so I'll just... Hiszen alá is kell írják az ívet a szavazóképviselők. Ez némi fennakadást okoz.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 and then Monica Holmeyer, then Bryce Hortefeux, please. Bryce Hortefeux, Monica Holmeyer után kérem. And then Felice Hausmanova, please. Felice Hausmanova asszony, parancsoljon. Is Mrs. Hausmanova here? Itt van Hausmanova asszony. Sophie Netfeld, kérem. Sophie Netfeld. Sophie Netfeld. No, I didn't announce it was uh, House, Mrs. House. Nem, mondtam talán, de Heismanova asszony is. Ó, ön szabadat szemláló. Jó. Éva Zsoli. Is Eva here? Itt van Éva. And Dietmar Koster, please. Dietmar Koster, parancsoljon. Did you have We have no change. Sorry, just, just to check. Csak hogy ellenőrizzem, bocsánat. Önök... Hajszmanova asszony helyett szavaz. Jó. Foster. Okay, replacing Barbara Kudryska. Barbara Kudrycska asszony helyett erre képviselő szavaz. And Cecil Kienge, please. Cecil Kienge. Mr. Mrs. And replacing López Aguilar úr helyett pedig Garcia Pérez képviselő szavaz. And uh, voting now, uh, and Monica McAvey. Monika Makovej szavazhat most. Akkor. Sajnos így egyszerű, úgyhogy kérem, most szavazzam. Okay, and then Mrs. Val Jó, asszony a következő. Replacing Barbara Matera. Aki Barbara Matera helyett szavaz. Helyett szavaz. And Roberta Metzola, please. Roberta Metzola, parancsoljon. And replacing Louis Michel. Um... Louis Michel helyett Gerard Dupré következik.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 replacing Mrs. Mussolini. Mussolini asszony helyett. Valaki segítene a néppártból? Hogy van ez itt pontosan? Mussolini helyett? Maleszán úr van itt? Vagy Muresen? Ja, Marinescu, értem már. Bocsánat, itt nem ezt olvastam. Elnézést kérek, Marinescu úr. Thank you, Mr. Marinescu. Köszönöm. Következő. Nagy József helyett. Mr. Mr. Olbricht úr. Replacing Peter Niedermüller. Niedermüller Péter helyett. Szilvia Kaufmann. Is this Mrs. Hanna? Yes.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 And replacing Soraya Post is Mr. Pavel, please. Pávó úr következik. Soraya Post helyett. And then uh, Judith, Judith Sargentini, Judith... Sargentini asszony következik, maga helyett. And then Giancarlo Scott. És végül Giancarlo Scotta, Nincs itt. Akkor Birgit Szippel következik. Branislav Skripek, please. Branislav Skripek. He's not here. No. Nincs itt. Csaba Sogor. Csóbor, Csó, Sógor Csaba. replacing um, Mr. Stanishev is... Uh... Stanishev úr helyett Tanashevsku úr. And then Helga Stevens, please. És végül Helga Stevens. Valdemar Tomaszewski. Valdemar Tomaszewski. No. Mr. Anguano, please. Mr. Anguano, please. Yes. Angano úr következik. And uh, Bodo Valero. Bodo Valero. Marie-Christine Vergia. Marie-Christine Vergia. Harold Bulimski. Harold Bulimski. Udo Voigt. No. Udo Voigt. És Weidenhozer úr hele, helyett Judith Carton Darling. Replacing Cecilia Wikström. Cecilia Wikström helyett Péter Jezek. Christina Winberg. Christina Winberg. Thomas Czerovsky, please. Thomas Zserowski. Zdehovski. uh, Mr. Zilstra, please. Zeistra úr. And uh, finally, colleagues, uh, one. That... És végül. Malin Björk helyett Barbara Spinelli és aztán nekem is szavaznom kéne. Have all tellers voted? May I ask if all tellers have voted? Thank you very much to the tellers. Thank you. Köszönjük szépen a szavazat számlálóknak is, köszönöm mindenkinek a leadott szavazatokat. Akkor most következik a szavazatszámlálás, és amint lehet, visszahívjuk majd önöket, és akkor bejelentjük a szavazás eredményét. Rövid időre felfüggesztem az ülést. Csak néhány percről van szó, megvizsgáljuk, tehát a szavazatokat megszámoljuk, mindenki nyugodtan bent maradhat egyébként a terembe, de röviden ki is lehet menni. Okay, colleagues, um, if you're ready, we can announce the votes. So I'll announce the... Kedves kollégák, akkor bejelenteném a szakbizottság által megállapított sorrendet. 50-en szavaztak, 49 szavazatot adtak le. Volt egy fehér vagy ö, érvénytelen szavazat. Jean François Bonner 22 szavazatot kapott, Kövesi asszony 26-ot, és Ritter úr egy szavazatot kapott. Úgyhogy a kvórum megvolt, és Gressle asszony levelét is hozzá fogom csatolni ehhez az eredményhez, és ezzel a tanácshoz utaljuk ezt az ügyet, annak érdekében, hogy ott döntés szülesse majd. Még egyszer köszönjük szépen, kedves kollégák! Nagyon örülünk annak, hogy mindenki itt volt, és a következő találkozunk május, március 11.